rátérünk a szavazatmagyarázatokra. Először a Weizsäcker jelentéssel kezdjük, és Fonstorch asszony kapja meg a szót egy percre. Elnök úr, a virtuális fizetőeszközökről van szó, mint például a bitcoinról. Fontos az, hogy a virtuális fizetőeszközök eh, és a technológia pozitívan hathatnak, több milliárdos megtakarításra lehet számítani. Az úgynevezett distributed ledger ezek olyan eh, lehetőségek, amelyek különböző hálózatokat tesznek lehetővé, viszont ez a decentralizáció sok mindent nem tesz lehetővé, például a, a felügyeletet, ellenőrzést, és ez a, a problémája a bürokratáknak, mert nekik ellenőrzésre van szükségük, és ez az egész tehetetlenség látszódik a jelentésben is. Egy új technológiára van szükség, amely szabályozás és felügyelet Eh, és a bürokraták nélkül is eh, képes eh, létezni. Az Európai Bizottság, az EKB fontos, hogy ne foglalkozzanak egyáltalán a virtuális fizetőeszközökkel, ezért szavaztam a jelentés ellen. Maminkins képviselő következik. Amióta 7 évvel ezelőtt a bitcoin megjelent, és más virtuális fizetőeszközök is megjelentek. A számítógépes technológiák nagy hatással jártak a pénzügyi piacokra és más szektorokra. Ezért értékelni kell azt, hogy ezek a fajta fizetőeszközök milyen hatással járnak és hogyan lehet ezeket szabályozni. A virtuális fizető eszközök csökkenthetik a tranzakciós költségeket, főként a határokon átnyúló transferek esetében. Ezeket fel lehet használni a biztonsági szempontból is, és ezek növelhetik ezen fajta transferek gyorsaságát is. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig Palacsek úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen a szót. Ezt a jelentést támogattam, de az előttem szólóhoz képest én óva intenék attól, hogy a virtuális eszközöket teljes mértékben beengedjük a pénzügyi piacra szabályozás nélkül. nem tudunk minden emberi tevékenységet szabályozni, ezzel egyetértek, de a pénzügyi rendszer um, stabilitása, illetve az esetleges negatív hatások kivédése nagyon fontos. Ez a kötelezettségünk, ez jogalkotói kötelezettségünk. A negatív uh, lehetőségek fennállnak a virtuális eszközöknél. Legalizálni kell a bűnözésből származó pénzeket. Ezen kívül a spekulatív buborékok a teljes pénzügyi rendszer az vezetnek. Az állat megszakítja. Köszönöm szépen. Következik Skákele jelentésének szavazatmagyarázata. Ismételtem már Mikén szót kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Néhány évvel ezelőtt kezdődött a migrációs válság, és azóta Svédország 170 ezer, tavaly évben 170 ezer jelentkezőt kapott, ami azt jelenti, hogy egy millió népességre vetítve eh, több mint 110 ezer, 11 ezer meredékkérő jelentkezett, ami a világon is a legmagasabb adatnak számít, nem csak hogy Európában. Azt gondolom, hogy a, ugye a tanácsi döntés esetében Svédországnak 1300 menekültet kell elfogadni a Görögországból, és kevesebb mint 5000-et Olaszországból. Nyilvánvalóan az eddig befogadottak fényében ez, ezek, ez túlzottnak tűnik, illetve ez nem tűnik nagyon ö, ö, méltányosnak. Köszönöm. Én is támogatom Svédországnak azt az igényét, hogy 12 hónapra felfüggesszük a vele kapcsolatos menekült kvótát. Több mint 160 ezer menedékkérőt fogadott be Svédország 2015-ben, ami rendkívül jelentős terhet ró a menekültügyi rendszerre, és nem is győzi feldolgozni ezeket a menedékkérelmeket minden tagállam akkor kezdheti el, akkor kérhet ilyen kivételezést, hogyha e, olyan e, Svédországihoz hasonló különleges helyzettel szembesül, e, mint, mint, mint Svédország, amelyre egyébként nem tud reagálni. Koretsza Bild következik. Köszönöm. Én is úgy gondolom, hogy támogatni kell a svéd igényt. A relokalizációban kérnek egy egyéves szünetet, felfüggesztést. Én mindig is azt mondtam, hogy el kell ismerni, hogy Svédország méreteihez képest sokkal nagyobb számú menekültet fogad be, mint bármely más ország. Most egy szükséghelyzet állt elő, éppen ezért jogos és indokolt egy rövid időszakra mentesíteni Svédországot a a menekültbefogadás kötelezettsége alól, mert különben nem tudnának méltóságos körülményeket, méltóságteljes körülményeket bizony, biztosítani. Emellett elvárható, hogy más országok is mind a 28 másik tag, vagy 27 másik tag teljesítsék a követelés, a kötelezettségeiket. Köszönöm, mondja az elnök. Most Mamikins úr fog beszélni, a harmadik felszólalása következik következő jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm, a transatlanti adatáramlásról van szó. A transatlanti kapcsolatok, tehát Európa kapcsolatai Kanadával és Amerikával rendkívül aktívak és sokoldalúak. Ezeknek a kapcsolatoknak az anyagi vonatkozása is rendkívül nagy. 15 terabit per másodperc az adatáramlás ezek, ez, ebben a viszonylatban azt is tudnunk kell, hogy 2014-ben a digitális szolgáltatások importja 54%-át érte el a többoldalú forgalomnak, adatforgalomnak. Ez megint csak azt jelenti, hogy egy rendkívül fontos ágazatról van szó a transatlanti kapcsolatokban, ezért is támogattam ezt a jelentést, mert szerintem fontos az Európai Unió számára. Köszönöm szépen. Mm, térjünk át a következő jelentésre. Az, en- az energiafogyasztók érdekei szolgáló új megállapodás létrehozása, Kirtan Darling asszony. Köszönöm szépen. A kontinensen keresztül azt látjuk, hogy nagyon-nagyon drága az energia, és ezzel küzdenek a háztartások. Minden tizedik háztartást érint ez az én választókerületem, mert senkinek nem szabad odáig jutni, hogy kikapcsoltassa, vagy kikapcsolja a fűtést, mert nem tudja megfizetni, vagy ne, tudja, ne tudjon élelmet biztosítani saját magának. Ezért üdvözlöm a jelentéstevő munkáját, ez nagyon fontos erőfeszítés. Jó pár olyan intézkedés hoz, amely az energiaszegénység okát orvosolhat, orvosolhatja. Üdvözlöm a fogyasztók érdekeinek megfelelő képviseletét, a nem megfelelő árképzés visszaszorítását. A Tori és a UKIP tagok ellene szavaztak ennek a jelentésnek. Nem így kell, nem így kell megbirkózni ezzel a kérdéssel, hanem megfelelő lépéseket kell foganatosítani. Köszönöm. Mamikén szúrja szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az Európai Unió energiaügyi reformokat hajt végre. Ennek a célja az, hogy rugalmasabb, decentralizált rendszert hozzon létre, megújuló energiaforrásokra építve. A legfontosabb cél számunkra az lenne, hogy megfelelő, stabil, hosszú távú és elérhető energiát biztosítsunk. Valamint lehetővé tegyük, hogy saját energiájukat létrehozzák az emberek. Ez különösen érdekes lehet a gyére lakott területek esetében. Hosszú távon úgy érzem, hogy az energiamonopóliumoknak véget lehetne vetni, hiszen bizonyos országokban ez még mindig problémát jelent. Természetesen ezt az irányt támogatom. Köszönöm, Makovály asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A klasszikus távfűtési rendszer elavult. Decentralizált, hatékony, megújuló energiaforrásra épülő rendszerekre van szükség. A bizottság közleménye egy új megállapodást ígér, három pillére építve, jobb információszolgáltatás a fogyasztók számára, hogy kevesebb energiát használjanak és kevesebbet költsenek. A második pillér lehetőséget biztosítani arra, hogy válasszanak a különböző fűtésrendszerek között, és a harmadik pedig a magas szintű védelem biztosítása. Támogatom a jelentést, de azt gondolom, hogy az energiaszegénységet Európai Uniós szinten kell definiálni, hiszen jelenleg a tagállamok különböző energia szükséglettel rendelkeznek, illetve az általános jövedelem is eltér. Tehát megfelelő a megfelelő költség kifejezést lehet, hogy különbözőképpen értelmezik az országok. Az biztos, hogy az energiaszegénységgel szemben harcolnunk kell. Köszönöm szépen, és most pedig egy percre Polcsák úr. Köszönöm szépen, én támogatom az Energia Unió projektjét, és azt is támogatom, hogy legyen egy egységes eh, energiapiac. Viszont nagyon óvatosnak kell lennünk ezen a területen. Óvatosan mérlegelni kell azt, hogy EU szinten milyen intézkedések lehetségesek, és milyen intézkedések lehetségesek nemzeti szinten. Igazából ez az Európai Bizottságnak a feladati. Tetszik a jelentésben az, hogy megpróbálják az Európai Unió versenyképességét javítani, az is tetszik, hogy nagyobb átláthatóságot követelnek ebben a jelentésben, és megpróbálnak valóban egy jó, jól működő energia belső piacot létrehozni. Nagyon fontos a fogyasztóvédelem és az energiaszegénységgel szembeni védelem. Ez nagyon ö, fontos számunkra. Köszönöm szépen! Most rátérünk uh, Irina jelentésre, szegénység uh, nem specifikus perspektíva, Skripek úr kapja meg a szót először. a nők szegénységéről beszélünk, ez kötődik a nők és férfiak közötti egyenlőséghez. A dokumentum azt uh, hangsúlyozza, hogy mindenkinek a saját orientációja kell magát azonosítania. Különböző helyen tapasztalhatóak a különbségek, például a nyugdíjban, vagy vannak olyan nők, akik a betegeket tápolják, vannak sérülékeny csoportok, az egyedülálló anyák, a nyugdíj előtt álló anyák, Nagyon szomorú, hogy a FEM szakbizottság jelentése nem igazán foglalkozott a nők igazi problémáival, és inkább ideológiát erőltetnek, a sztereotípiák ellen akarnak fellépni, és ezt nem tudom támogatni. Hogy tilos már Most Mamikins úrnak adjuk meg a szót. Köszönöm, elnök úr. 64 millió nő és 57 millió férfi él szegénységben az Európai Unióban. Tehát több nő él szegénységben, mint férfi, jobban sújtja őket a kirekesztés és a szegénység. Itt, ide tartozik minden társadalmi csoport, korcsoporttól függetlenül, vagy családi állástól függetlenül. A nők számára nehezebb sokokból kifolyólag szakmai tevékenységet folytatni. Én éppen ezért támogatnék egy olyan globális kezdeményezést, amely az anyák és apák lehetőségeit biztosítja. Έχουμε στην επόμενη έκθεση που είναι η έκθεση Dalton δύο διευκρινήσεις ψήφου. Köszönjük Mamikins úr most eh, a Dalton jelentéshez eh, fűzhet Mamikins úr ismét magyarázatot. Liels paldies jums, eh, priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka jau vairāk nekā 20... Köszönöm. Húsz éve történt, következett be az egységes piac reformja, azóta egy vámmentes piacon élünk. Ugyanakkor a nem vám jellegű akadályok továbbra is korlátozzák a gazdasági tevékenységet. Értjük, hogy a bürokráciát le kell építeni, például azt a bürokráciát is, amely visszafogja a digitális piac fejlődését, valamint javítani kell a szolgáltatások minőségét. A tagállamok között gyakran vannak eh, eltérések, és eh, például eh, eltérő lehet az is, hogy egy ajánlott küldemény hamarabb megérkezik, mint egy digitális formában feladott küldemény. Köszönöm, Makovej asszony, következik egy perc. Köszönöm, az egységes létrehozása az egy célt szolgált, a az akadályok lebontását. Most nem vám tarifa, vám jellegű akadályok léteznek a piacon, ezek szintén pluszköltséget jelentenek azon cégek számára, amelyek hozzá akarnak férni a piacokhoz. Ezek a cégek fizetik meg a, ezeket a nem, akadály, a nem vámjellegű akadályokat. Ilyen problémákat okoznak bizonyos eh, héja eh, problémák, a KKV-k számára leginkább. Ezek nem vám jellegű korlátozások, illetve akadályok, amelyek eredményeként a fogyasztónak többet kell fizetnie. Az online eljárások, illetve az online eladásokkal kapcsolatos tisztázatlan kérdések szintén ilyen akadálynak minősülnek a vecslések szerint az egységes piac kiépítésének a befejezése, a tényleges szabadkereskedelem a szolgáltatásokban és a javakban, valamint a közbeszerzéshez való egyenlő hozzáférés, akár 600 milliárd euró hasznot is hozhat az Európai Uniónak. Köszönöm. Komi jelentés következik. Egy percre Makovej összön kapja meg a szót. Mrs. McAvey, you didn't ask. Okay. Nem kért szót από τη στιγμή που δεν θέλει το λόγο η κυρία Μακοβέη, ολοκληρώσαμε τις διευκρινήσεις ψήφου. Nos, akkor ezzel végére jártunk a szavazatmagyarázatoknak. A jegyzőkönyv a következő ülés során kerül majd elfogadásra. Ugyanígy a ma megszavazott jelen